Sehr geehrter Herr Präsident der Mongolei! Mongólia mélyen tisztelt elnöke, Elbek úr. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ma fogadhatjuk Önt itt az Európai Parlamentnél. Tisztelt elnök úr, Mongólia az Ön országa nagyon rég és gazdag civilizáció országa, ugyanakkor nagyon fiatal és élénk demokrácia országa és Mongólia. 25 évvel ezelőtt történtek először Mongóliában a szabad és demokratikus választások, akkor ön megbízták a Nemzeti Egység kormány kialakításával, és egy nagyon nehéz időszakot sikeresen sikerült lezárniuk. Most a gazdaságilag fenntarthatatlan fejlődését országának nagyon nagy erővel és széles támogatottsággal tudja előrevinni. Ország a földrajzi helyzete a két nagy hatalom, az Orosz Föderáció és a Kínai Népköztársaság között bizonyosan nem egyszerű, amikor bilaterális megbeszéléseket folytatnak azonban Mongólia vívmányai, sikerei nagyon jelentősek, különösen a harmadik szomszéd politikának nevezett irányzat. Éppen ezért számunkra különösen fontos, és nagyon örülünk, elnök úr, hogy az önök országa lesz az ASEAN csúcs következő találkozójának házigazdája 2016. júniusában. Ez az ASEAN csúcs találkozó elengedhetetlen ahhoz, hogy hidakat verjünk Európa és Ázsia között, és közös megoldásokat találjunk a sokrétű regionális és globális problémákra egészen bizonyos vagyok abban, hogy országa fővárosa nagy előrehaladásokat fog elérni, és remélem kollégáim nevében, hogy a partnerség és együttműködési megállapodás Mongólia és az Európai Unió között valamennyi parlament által addig ratifikálásra kerül. Tisztelt elnök úr, üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben, Öné a szó. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Valami nagyon egyszerűvel kezdeném. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, hogy meghívott. Köszönöm az Európai Parlament képviselőinek, hogy lehetőséget biztosítanak számomra, hogy megosszam a véleményemet önökkel. 28 szuverén állam képviselői ezen a jelentős kontinensen, Európán, akik előtt állok. Én a legfiatalabb vagyok nyolc testvér közül. Több generáción keresztül a családom nomád pásztor életet élt az ország nyugati területén, az Altai hegyek lábainál. Az anyám és az apám soha nem álmodott arról, hogy egy nap a legifjabb fiúk ezelőtt a tisztelt pódium előtt tud beszélni. A demokrácia szíve az Európai Parlament előtt fog állni. Köszönöm. De nem rólam van szó. Azért vagyok itt, hogy a népem ről és az hazámról beszéljek. Elnök úr, tisztelt képviselők, büszke vagyok a hazámra, Mongoliára. Büszke vagyok a történelmünkre, a kultúránkra, a hagyományainkra, a természeti szépségekre, amelyek körülvesznek minket, de leginkább a értékeinkre vagyok büszke, a rövid, modern történelmi története az országomban a demokráciai útján történő előrehaladásunkat bizonyára ismerős nem fog hangzani. 1920-as évek elején Mongolia kommunista hatalom alá került, és ez 7 évtizeden keresztül tartott. A sztálini tisztogatás során a felnőtt férfiak, hat felnőtt férfiak közül egyet megöltek, és több mint 700 buddhista templomot hamuvá, borrá leégettek. A külföldi és a belföldi ügynökök, ami megcélozták a mi szellemünket, a nemzetünk szellemét, de nem voltak sikeresek, és így végül is sikerült felszabadulnunk. Sok év elteltével végre elérkezett a mi időnk. 1989. december 10-e hideg reggelén megszerveztük az első engedély nélküli utcai tüntetést a fővárosunkban, Ulánbátorban. Olyan szerencsés voltam, hogy a demokráciáért harcoló barátaim engem választottak, hogy én moderáljam ezt a történelmi eseményt. Nagyon sokáig voltunk csöndben, most dolgoznunk kell. Itt a reformok ideje. Ezek voltak a megnyitó szavaim. Azon a reggelen, azon a délelőttön követeltük a jogainkat. A gyülekezés jogát, a szólásszabadságot, a vallásszabadságot, a sajtószabadságát. Több pártrendszert akartunk kialakítani demokratikus választásokkal, piaci reformok megkezdését követeltük. Ez volt a kezdete, amikor az országon megindult a szabadság, az igazság és a nyílt társadalom útján. Akkor abban az időben a szomszédaink, a Szovjetunió még fönnállt, és erős volt, és próbált elnyomni minket. A másik szomszédunk fővárosában, a Tiananmen téren tömegmészállás történt. Ez sokkoló volt, és befolyásolta a történelmünket. Mongóliában a régi rezsimet elsöpörtük, a régi mentalitás nagyon ellenálló volt, és nem tudott változni. Nagyon sok találkozót, demonstrációt és éhségsztrájkot is szerveztünk. Megpróbáltunk az erőszakot mindenképpen kizárni. Mindig a kompromisszumok hívei voltunk, és mindig békés megoldásokat kerestünk. És Mongolia demokratikus forradalma teljesen békésen zajlott le. Egy lövés sem dördült el, egy ablak sem tört be, egy csepp vér sem hullott Köszönöm. Egy hónap múlva fogja Mongolia ünnepelni a 25. évfordulóját, az első teljes mértékben demokratikus többpárti választást. 1990. július 29-e történelmi dátum volt, és azóta hét alkalommal választottuk újra demokratikus választással a parlamentet, és hatszor az elnököt. Attól a naptól kezdve, 25 évvel ezelőtt átalakítottuk a diktátori rendszert demokráciává. Az egyik legelszigeteltebb, eh, zárt kommunista rezsim voltunk a világon, és most eh, mára az egyik legnyitottabb eh, állam lettünk. Ma dinamikus piacgazdaságunk van, plurális kreatív társadalmunk, az egyfele jutó GDP több mint 20-szorosára növekedett. A magánszektor a GDP-nek több mint 80%-át állítja elő. Elnök úr, tisztelt képviselők, szeretnék beszélni néhány értékről az fiatal demokráciának a néhány fontos aspektusáról, hiszen fontos, hogy a partnereinkkel Európában és máshol megfelelően tudjunk együttműködni. A egyedi szabadság az a mérföldköve a demokráciának. Mongolok szeretik a szabadságot, hiszen nagyon kemény munkával szereztük ezt meg. A kormány egy szabad országban nem tulajdonosa semmilyen, nem tulajdoníthatja ki a kormányt egyik specifikus csoport sem. Hogy egészséges legyen a társadalom, ahhoz minden nap, napról napra foglalkoznunk kell a demokratikus értékekkel. A szabadság szépsége pontosan az, hogy ez egy tanulási folyamat. Ez az emberi társadalom összefogó ereje. Hibázhatunk, de a hibákért nem kell az életünket adni, mint egy diktatóri rendszerben. Ezért szeretjük a szabadságot. Mongolia az egyik első helyen áll a világban a tekintetben, hogy egyfőre jutóan hány médiaeszközt használnak az emberek. Csak 3 millió a lakosunk száma, de ez olyan, mint hogyha 3 millió újságíróval élnénk együtt. Ez óriási. Az embereknek joga van kérdésekkel fordulni a hatóságokhoz, az átláthatóság és az interakció csak erősebbé tesz minket. Ezért Mongólia büszke arra, hogy a Freedom Online Coalition elnöki funkcióját látja el. Ezt a lehetőséget kihasználjuk arra, hogy támogassuk az internet mindenki számára, az internethez való hozzáférést mindenki számára. És támogatni fogjuk az ENSZ internet szabadságról szóló egyezményének az átfogó kialakítását. Egyre nyitottabbá válik a társadalmunk, ugyanakkor a biztonsága problémá, biztonsága kapcsolatos aggályok is fölmerülnek, de a biztonsági aggályok se nem korlátozhatják a szabadságot. Látjuk, hogy milyen extrém, extrém erőszakos események történnek a világban, de az, hogy mi a szabadság, a tolerancia és a béke mellett állunk ki, ebből soha nem engedhetünk. Ezért szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek a kiváló kezdeményezéséhez, hogy a 21. század digitális jogai alapkartáját fogadják el. Dolgozunk együtt a jövőben is azért, hogy a hatalmas digitális reform mentén előre haladjunk. Köszönöm. Néhány szót szeretnék szólni a választásokról, a kormányzásról és az elszámoltathatóságról. Az új technológiák rendkívül fontosak a demokrácia egészsége szempontjából. A legutóbbi három választáson elektronikus szavazógépeket használtunk, és biometrikus szavazó regisztrációs rendszert. Így a csalásokat meg lehet előzni, és így biztosítani tudjuk a szavazók számára, hogy fontos a részvételük a választáson. Természetesen a választásokon túlmutat a kormányba fektetett bizalom. A mongolok számára nagyon fontos, hogy a polgárok nehezen megkeresett pénzét mi hogyan költjük el. Az átláthatóság biztosításához egy nagyon hatékony monitor, monitorozási rendszert vezettük be, az úgynevezett üvegelszámolás törvényét. Ez online módon közé teszi a közkiadások részletinformációit. Ez egy nagy kihívás. Egy, az egyik kihívás, hogy egyre növekszik a kormány, egyre több feladatunk van, és ezért egyre nagyobbá, bürokratikusabbá és egyre távolabbi válik a kormányzás. A technológia tendenciája pont ellenkező, egyre kisebb, egyre funkcionálisabb, és egyre felhasználóbarátabbá válik időről időre. Ennek a kezeléséhez egy intelligens kormányzási kezdeményezéssel értem. Az új technológiákat felhasználjuk folyamatosan a kormányzási munkában és az új kihívások tekintetében. Röviden szeretnék szólni a korrupcióról is. A korrupció az egy olyan fertőző betegség, amely a sötétben terjed. Tönkreteszi az alapvető értékeket, a korrekt, igazságos, biztonságos társadalom értékeit. Elretenti a becsületes partnereket, a befektetőket, elveszi az emberektől a lehetőséget és a kemény munkájuk gyümölcsét. Ahhoz, hogy gyökerestül felszámoljuk a, ezt az ördögi jelenséget, fényt kell deríteni a korrupciós esetekre és igazságszolgáltatást kell biztosítani. Büszke vagyok arra, hogy azt mondhatom, hogy négy évvel ezelőtt Mongolia a 120-ról a 80. helyre került a Transparency International korrupciós index tekintetében. Még mindig van feladatunk, de előre haladtunk, és így szeretett országunkat folyamatosan megtisztítjuk a korrupciótól. Még néhány témáról szeretnék beszélni. A halálbüntetés és emberi jogok. Az emberi jogokat mindig a legfontosabbnak tartjuk, az emberi méltóságot, és ennek a középpontjában áll az emberi élet, ami egy szentség. Semmilyen körülmény között sem fogadható el a halálbüntetés. Köszönöm. 2000 2009. június 18-a előtt Mongóliára az Amnesty International úgy tekintett, mint az egyik legrosszabb helyzetben lévő ország a halálbüntetés tekintetében. Ez volt az a nap, amikor Mongolia elnökévé váltam. Ezen a napon az íróasztalomon volt két dokumentumtervezet, és döntenem kellett arról, hogy két embert kivégezzenek-e vagy sem. Én az életet választottam, és tartom ehhez a döntéshez magamat. Ezt az üzenetet terjesztettem a közvéleményben. Köszönöm. Ezt az üzenetet terjesztettem a közvéleményben és a döntéshozók körében. Nem volt könnyű, hogy vezető szerepet játszak ebben a témában, de 2012-ben a hazám aláírta, ratifikálta az ENSZ nemzetközi egyezményét, amelynek a célja a halálbüntetés megszüntetése. ...2009. júniusát követően Mongóliában nem volt kivégzés. Hadd fogalmazzak egyértelműen, a halálbüntetés nem hatékony és barbár dolog. És erről a pódiumról szeretnék köszönetet mondani az EU-nak és az összes európai barátunknak, aki támogat és ösztönöz minket ebben a fontos témában. Excellencies. Tisztelt képviselők, az igazságszolgáltatási rendszer reformja rendkívül fontos számunkra. Az igazságszolgáltatási törvényhozási rendszer reformja fontos része annak az erőfeszítésnek, hogy szabad és korrekt társadalmat építsünk. Ez az egyik prioritás számunkra. Rél azért, hogy modernizáljuk az igazságszolgáltatás rendszer összes aspektusát, a rendőrséget, az ügyészi rendszert, a bíróságokat, a bírókat. A, nagyon fontos, hogy a az emberek bízanak a korrekt bírósági eljárásban, és ezt sikerült elérnünk. A nők megerősítése. Egy szabad társadalomba befogadó kell, hogy legyen a nők, a család és a társadalom összetartó erői. Ők adnak életet, és sokszor ők gondoskodnak az idősekről, a betegekről, és mindazokról, akiknek erre szüksége van. Ők az anyáink, nővéreink, hugaink, lányaink. Az, hogy a társadalom előre lépjen, több nőre van szükségünk a közalkalmazatok körében, a helyi szinten és globális szinten is. büszke vagyok arra, hogy beszámolhatok arról, hogy a legutolsó választáson háromszorosára emelkedett a nők száma a parlamentben. Hogyha több nő kap hatalmat, úgy gondolom, hogy több harmóniát, több vállalást, kevesebb szenvedést és kevesebb konfliktust fogunk megélni. Köszönöm. Szeretnék beszélni az oktatásról is. Az oktatás a jövő sikerének az alapja. Én egy pásztorok családjából kerültem ki a Harvardra, szeretném, hogyha más fiataloknak is ugyanilyen lehetősége lenne. Keményen dolgozzunk azért, hogy az iskolai kapacitásainkat, az egyetemi és egyéb egyetemi tevékenység, egyetemi intézményi kapacitásainkat építsük. Számítunk, és köszönetet is szeretnénk mondani az Európa Tanács oktatási programja segítségének, amelynek köszönhetően megerősítettük az intézményeinket. Tisztelt képviselők, a, nem lehetnek egyformák a demokráciák. Tiszteletben kell tartani a különbségeket. A demokrácia a kormány reprezentatív formája, a kormányzás reprezentatív formája, ezért minden nemzetben tükröznie kell a kultúrát és a hagyományokat. De mindegyik méltó társadalomban van egy közös trend. Korlátozzák az állam hatalmát, felelőssé teszik az embereket, felelősek az emberek szenvedéseiért, és odafigyelnek erre az emberi jogokra, a pártatlan és konszisztens jogállamiságra odafigyelnek. A polgári intézmények, független média és az igazságszolgáltatás a középpontjában állt. Harcolnak a korrupció ellen, az emberek befektetnek be, elismerik az emberek a nők és férfiak egyenjogosságát, megengedik, hogy az emberek maguk választják meg a vezetőiket szabad választások során. Nagyon fontos, hogy megerősítsük az együttműködést Európa és Mongolia között. Mongolia és Európa régi barátok, amit bizonyít a mongol Kán Ulcit levele, amit Philip Le Balnek írt 710 évvel ezelőtt. A szerepel ebben a levélben, hogyan lehet elérnünk azt, hogy az őkapáink, nagyapáink, apáink és testvéreink barátságát föntartsuk, hiszen közel éreztük magunkat egymáshoz mindig is, nagyon fontos, hogy bölcs szavakat és a béke ajándékait cseréljük egymással. Ugyanebben a szellemben beszélek most arról, hogy Mongol, Mongolia és Európa kapcsolatában új fejezetet nyitunk. A kommunizmus bukásával Mongolia és Európa közötti kapcsolatok megkezdtek gyümölcsözni kezdettek pénzügyi, technikai, humanitárius támogatásuk, együttműködésük nagyon nagy segítséget nyújtott számunkra, hogy szabad demokratikus társadalmat építsünk, és nagyon hálásak vagyunk ezért önöknek. Tisztelt képviselők, 2014-ben Mongolia és az EU a 25. évfordulát ünnepli a diplomáciai kapcsolatoknak. Az Európai Parlament és a mongol állami nagy kurál együttműködése rendkívül fontos, hogy még jobban megerősítsük a partneri együttműködést. Már nagyon nagy feladatokat láttunk el együtt, például felállítottuk a Mongolia és EU partneri és együttműködési egyezményét. Szeretnék köszönetet mondani a tagállamoknak, akik ratifikálták ezt az egyezményt. Valójában most több lehetőség van a korábbiakhoz képest az európai befektetésre rendkívül fontos európai cégek fektetnek be Mongóliában, sokszor partneri kapcsolatban a saját cégeinkkel. A kormány lépéseket tesz azért, hogy támogassa a beruházási lehetőségeket, hogy megfelelően alakítsa a beruházási klímát. Ezek a lehetőségek így egyre növekednek. Reméljük, hogy 2016-ra amikor Mongolia a 11. Eh, Ázsia-Európai találkozó házigazdája lesz, addigra még inkább gyümölcsözni fognak ezek az együttműködések. Teljesen őszintén várom, hogy vendégül láthassam az EU vezetőit, és remélem és ígérem, hogy ez egy emlékezetes csúcs lesz. Elnök úr, tisztelt képviselők! Mongolia vállalása a nemzetközi együttműködés tekintetében rendkívül erős. Nemrég indítottunk egy kezdeményezést, az Ázsia Fórumot. Reméljük, hogy ez szolgálni fogja azt a mechanizmust, amely támogatja az összes ázsiai szuverén nemzet regionális integrációját. Mi ezt fogjuk támogatni. A kormánya most véglegesíti ezt a koncepciót, és az érdekelt feleket eh, kéri, hogy járuljanak hozzá ehhez a új elképzelésekkel. Kedves barátaim, Mangalia nem akarja senkit kioktatni a demokrációról. Ugyanakkor meg kell, hogy osszuk a tapasztalatainkat. Kirgizisztánnal eh, megosztjuk azokat a tanulságokat, amelyeket a hatékony parlamenti demokrácia és a jogi reformok közös építése során szereztünk. Afganisztánnal diplomát, diplomata képzésben és közakamzati képzésben dolgoztunk együtt. Milyen már a média dolgozókat látunk vendégül, újságírókat és a civil társadalom képviselőit. Észak-Koreával gazdasági, biztonsági párbeszédeket folytatunk hiszük azt, hogy Észak-Kelet-Ázsiában és azon túl is hozzá tudunk járulni a regionális biztonsághoz. Nagyon jól értjük, hogy mik a hidegháborúnak a következményei. A tapasztalatunk alapján tudjuk ezt, és ezért rendkívül fontos számunkra, hogy a békét és a biztonságot terjesszük ebben a régióban. A regionális előrelépés érdekében 2013-ban indítottam az Ulaanbaatar párbeszédet, és a kelet ázsiai biztonsági kezdeményezést, ami hasonló a Helsinki párbeszédhez. Egy sor üléskonferenciát tartottunk már a biztonsági témákról, energiáról, a nőkről, a nukleáris témákról. Az országom 23 év óta nukleáris fegyvertől mentes státusz élvez 2012-ben az ENSZ biztonsági tanács öt állandó tagja aláírt egy közös nyilatkozatot, amivel megerősítették a nukleáris fegyvermentes státuszunkat. A mongolok azt mondják, hogy a ember a szükségben ismerszik meg, a lovakat úgy ismerjük meg, ha meglovagoljuk őket. I have missed one page. Átugrottam egy oldalt. Weapon free status. Nukleáris fegyvermentes státusz. Thank you very much. Köszönöm. A nukleáris energia opció lehet bizonyos ország számára, de a nukleáris hatalom az nem okozhat fenyegetést a szomszédos országok számára. Közös felelősségünk van a béke előre mozítása témájában. Mongolia nagyon büszke arra, hogy kéksisakos békefenntartóként ez békefenntartóként szolgáltuk a nemzetközi békét és rendet. A 20 legnagyobb békefenntartó csapat egyikét adta Mongolia, több mint 1200, több mint 12 ezer mongol békefenntartó vett részt aktívan a világban ezekben a feladatokban. Ez nagyon jelentős szám, hogyha összehasonlítják a alacsony népesség számunkkal. Mi mongolok büszkék vagyunk arra, hogyha szolgálhatunk egy jó dolgot, és büszkék vagyunk arra, hogyha hozzájárulhatunk ezekhez. Tisztelt elnök tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani az Európai Tanácsnak, az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak és önöknek, az Európai Parlamentnek, és Európa összes népének, hogy folyamatosan támogatják országámat, Mongoliát. A mongolok azt mondják, az ember a szükségben ismerszik meg, a lovakat úgy ismerjük meg, ha meglovagoljuk. Velünk voltak, amikor a támogatásukra leginkább szükségünk volt. Velünk voltak, amikor a támogatásukra, az ösztönzésükre volt szükségünk. Mindig együtt vannak Mongóliával, mindig segítenek minket a sikereink elérésében és a kihívások tekintetében. Az EU a világ legjobb találmánya, a globális prosperitás, béke és harmónia terjesztése tekintetében. Mongolia mindig is stratégiai partnere lesz az EU-nak a keleten, és a közös érdekeinket, közös értékeinket mindig is képviselni fogjuk a békeépítésében, a demokrácia terjesztése tekintetében Ázsiában. Kedves barátaim, dolgozunk a jövőben is együtt. Köszönöm. meine sehr geehrten Damen und Herren! Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem valamennyünk nevében szólhatok, ha köszönetemet fejezem ki az elnök úrnak. Ezért a beszédet még ha egy oldalt át is lapozott, azt hiszem kollégák nevében elmondhatom, hogy régóta nem hallottunk ilyen bátorító beszédet, és Szeretnék köszönetet mondani jelenlétért, beszédért, valamint a meghívásért, a felhívásért az intenzív együttműködés az országával. Köszönöm ezt az ünnepies pillanatot, amelyet ön lehetővé tett. Köszönöm, elnök úr!